Most következnek a szavazat magyarázatok. A Danzsan jelentéssel kezdjük. Közös biztonság és védelmi politika. Hennen úr kapja meg egy percben a szót elsőként. Hennen úr, parancsoljon. Hennen úr, Daniel Hennen, ön lenne az. Köszönöm. Egy perce van. Köszönöm alelnök asszony. Milyen különös gondolat, hogy közösen kell külpolitikát folytatnunk, miközben nincs befolyásunk a világon, mint független hang. Képzeljék el az EU-n kívüli Norvégia példáját 5 millió lakossal, diplomatái aktívak majdnem minden, a világ minden kontinensén is, földrészén, a szudáni, dél-szudáni békében, az oszlói Izrael és Palesztina közötti egyezményre gondoljunk. Sri Lankában aktívak a norvég politikák. Nem gondolják azt, hogy egy nagy ország képes lenne hatással lenni a világpolitikára. Nagy-Britannia 63 millió tengeri kereskedő ország történelem, nyelv és törvény alapján minden kontinenssel kapcsolata van. Így az ötödik legnagyobb világ legnagyobb gazdasága és legnagyobb hadseregét tartó országa, lehetne saját külpolitikánk is, hogy, hogy nincs. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Egy percben már nem Gillasszony kapja meg a szót. Köszönöm, ebben a témában tartózkodtam a szavazás során, mert úgy érzem, hogy hatékonyabbá kell tennünk a közös védelmi és biztonsági politikát, ezt azonban alaposan át kell gondolni. Fontos, hogy az Egyesült Királyság is részt vegyen ebben. Igen, határozottabb felépésre van szükség, de ha NATO-n kívül tesszük ezt, vagy megkettőzzük a NATO a fellépését, akkor ezt nem tudom támogatni, hiszen így pénzt, időt fecsérelünk, és globálisan is csökken a befolyásunk. Ugyanakkor Fontos kérdésekkel is foglalkozik ez a jelentés. Például azt kell alaposan még gondolnunk, hogy a rendelkezésünkre álló kevés pénzből és forrásból hogyan tudunk leghatékonyabban fellépni az elnök. Megszakítja a hozzászólót, következik Polcsák úr. Köszönöm, elnök asszony másoktól elméri módon én úgy érzem, hogy a közös kül- és bizonságpolitika, illetve a közös védelmi politika tényleg közös kellene, hogy legyen. Egységes európai fellépésben hiszek, mert szerintem ez minden uniós tagállamnak csak az előnyére szolgálhatna egyes kollégáktól eltérő módon én úgy érzem, hogy így a globalizált világban eh, így igenis nagyobb befolyással bírhatna az Európai Unió. Ha megengedik, akkor eh, elmondanám azt is, hogy a NATO fellépés megkettőzése eh, sokáig úgy gondoltam, hogy az Európai Uniónak nem szabad ugyanazt csinálni, mint a NATO-nak. Ugyanakkor az ukrán helyzet is jól mutatja az ukrán válság, hogy egyértelmű megoldásra van szükség. Köszönöm szépen, elnök asszony. Számomra nem az a kérdés, hogy az Európai Unió több hozzájárulást is adhat-e a világ biztonságához. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió nak jobban hozzá kell járulnia a világ biztonságához, és ha körülnézzünk, megnézzük milyen a globális helyzet az Európai Unió határain túlmenően, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a helyzet nem vált stabilabbá, nagyon is instabillá vált a világban, úgyhogy ez mindenképpen a közös európai biztonság és védelmi politika és fellépés mellett szól. Ezért én ezt a ö, indítványt támogattam, és azt várnám el, hogy a tanácsa folytatandó tárgyalások, egyeztetések és a bizottság egyeztetések során ö, megfelelő eredmények szülessenek, hiszen a legfontosabb, ahogy az előttem szólók már elmondták, hogy ne legyenek kettős struktúrák, párhuzamos struktúrák, és az a tagállamok a bizottsággal és a parlamenttel együtt hajlandóak, készek legyenek egy közös biztonság és védelmi politika kialakítására. Köszönöm, Wolf úr, egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Majdnem egy évvel ezelőtt voltam először új képviselőként ebben a teremben, amikor azt hallottam, hogy Oroszággal szemben szankciókat követelnek egyesek, akár háborús készültséget Oroszország ellen az EU részéről. Azt mondták akkor nekem, az EU-nak nincs ilyen kívánsága is nincs hadserege sem. Ám a szakpolitika álcája alatt, amely közös biztonság és védelmi politikát irányozna elő, amelyre ma arról szavazott, hogy egy új, az a ház, hogy új hadsereget finanszíroznánk, EU hadi kutatást, adó ösztönzőket azon vállalatok számára, amelyek finanszírozzák és támogatják az EU védelempolitikáját, és egy olyan EU képességet, amely révén az EU saját drón gyilkolásokat folytathatna. Sötét és veszélyes helyé vált ez a ház ezáltal. Ellene szavaztam ennek a politikának. Szerintem az EU-nak nem kéne legyen, ha olyan hatalma legyen, amelyel háborút indhat más országok ellen. Köszönöm. A következő jelentésünk a Kukán Tarand jelentés politika finanszírozása címmel Gilasszonyi szó. Köszönöm, elnök asszony. Maximálisan egyetértek azzal, hogy a közös védelmi és biztonságpolitikákat teljesen újra kell gondolni, főként ami az erőforrások hatékony, erőforrásokkal való hatékony gazdálkodást illeti, azt kell megvizsgálnunk, hogy a tagállamok hogyan tudnak együttműködni, hogy a képességek és erőforrások közös felhasználásával lehetővé tegyük, hogy gyorsabban, rugalmasabban hagyjuk végre azokat a, a műveleteket, amelyek nélkül a külpolitikánk nem lehet hatékony. Tehát erőforrás menedzsment javítása de azt is meg kell vizsgálni, hogy a mások műveleteit, majd gondolok itt NATO-ra, hogyan tudjuk kiegészíteni, helyet, hogy ugyanazt csináljuk, átfedések, átfedésben dolgozzunk. Ugyanakkor az adókedvezmények eh, nem tudom, hogy mennyire működhetnek, hiszen a rendőrségi együttműködés önmagában is működik, nem kell ehhez még adó intézkedés is, amely egyébként szerintem rossz irányba módosítani. Az elnök megszakítja a hozzászólót, köszönöm. Kelly úr kap egy percre szót. Köszönöm, elnök asszony. Az kezdésképpen annyit szeretnék elmondani, hogy öt év el ezelőtt sokat beszéltünk, sokkal kevesebbet beszéltünk a biztonság és védelmi politika kérdéseiről, de hát az ukrajnai fejlemények miatt sajnálatos módon újra napirendre került ez a kérdés itt az Európai Unióban. Ezért a frakciómhoz hasonló módon egy kivételével mellette szavaztam minden kezdeményezésnek. A 3 per 2-es cikk volt a kivétel, ahol tartózkodnunk kellett, mert ez egy semleges ír számára ez a kitétel elfogadhatatlan lett volna. Köszönöm. Köszönöm. Ha nem látom a listán levő embert a teremben, akkor nem mondom a nevét. Következő jelentésünk a Gomes jelentés. Védelmi képességek Európában. Gillasszonyi a szó elsőként. Köszönöm, elnök asszony. Tartózkodtam a jelentés szavazása során, mert aggályaim vannak, hogy mennyire eredményesek azok az intézkedések, amelyeket javasol az EU közös védelmi és biztonságpolitikájában. Hasonlóak az érveim, mint amelyeket a többi jelentése kapcsolatban már kifejtettem. Ám azt szeretném hangsúlyozni, hogy több kritikus kérdést vet fel, amelyekkel foglalkoznunk kell, ahol az EU állam és kormányfők eh, foglalkoznak kellene. Különösen a cyber terület ilyen, amely kulcsfontosságú a biztonságunk védelme érdekében, és nem a távoli jövő témája. Nem maradtunk erősen abban, hogy a cyberspace stratégiai használatával révén állampolgáraink jogait védjük, és biztonságát védjük globális szintéren. Az Egyesült Államok határozza meg évről évre a cyber támadások veszélyét, amely amely a, legveszélyes legveszélyesebb világon, Európa alig van jelen ezen a szintéren. Köszönöm a következőszólónk, Jurek úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha jobb biztonsági helyzetet, jobb közös biztonságot szeretnénk akkor ezt az országok csak közösen tudják véghez vinni. És ehhez az szükséges, hogy egy hangon szóljunk, különösen a transatlanti partnerség keretében, hiszen az országaink egyébként a NATO keretében is együttműködnek. De hát hogyan beszélhetnénk közös politikáról, hogyha Eh, a Grúzia elleni orosz agresszió után 7 évvel még mindig a NATO struktúráin eh, kívül van ez az ország, és képtelenek vagyunk egy hangon szólni ebben a konkrét ügyben. A közös intézmények, a közös kompetenciák szükségesek ahhoz, hogy közös politikát tudjunk folytatni, de az megengedhetetlen, hogy eh, közös politikának a látszatát keltsük, e, és ezáltal e, az egyes országok cselekvési mozgás terét szűkítsük. Következő témánk a Törökország jelentés lett volna, amivel annak a szavazását elhalasztottuk, és azok, akik hozzászóltak volna, mert csak Kelly úr szólna hozzá. E, így aztán most nincs szavazatmagyarázat. Ezzel zárjuk is ezt a napirendi pontot a jegyzők könyvet a következő ülés kezetekor osztják majd szét jóváhagyásra, és ha nem lesz ellenvetés, akkor elfogadottnak